Hello everyone, if you want to take your seat. Jó napot kívánok, kérem mindenki foglalja el a helyét, és akkor megkezdhetjük a mai napi rendünk következő pontját. Ez egy különleges együttesülés a külügyi szakbizottságbeli kollégákra egy nagyon fontos jelentésről, a klímadiplomáciáról. Mindenkit üdvözlök a mai délutánon és nagy örömmel látom azt, hogy a két szakbizottság egyesítette erőit a jelentés megfogalmazás érdekében egy ilyen nagyon fontos témában, ami ráadásul nagyon időszerű is. A tanács nemrég fogadta el a következtetéseit a témával kapcsolatban, konkrétan február 6-án. A klímaváltozás valóság, a, egyre inkább érzékelhetőek a hatásai, ezért nagyon fontos, hogy globálisan összefogjunk és ambíciózusak legyünk. És a párizsi megállapodással kapcsolatos kötelezettségvállalásainkat teljesítjük. Az Európai Unió számára nagyon fontos, hogy mint vezető szerepet vállaló egység, a klímaváltozás fellépésben, az összes kormányzás, kormányzati szint részt vegyen a folyamatban, a bevált gyakorlatok megosztásában, az összehangolt munkában, hiszen ez az, ami gyümölcsöző megközelítésnek tűnik. A klímaváltozás hatása a biztonságra szükségesé teszi azt, hogy az éghajlattal kapcsolatos dimenziót az Európai Unió külpolitikájába mindig bevegyük. Ezért fontos, hogy a két szakbizottság együtt dolgozzon e témán, biztos vagyok benne, hogy ez az együttműködés gördülékeny lesz, és nagy érdeklődéssel várom a jelentés tervezetről szóló vitát a mai napon. Most Klaus Buchner úrnak szeretném megadni a szót, aki meg Elister úr helyett az AFET ügyeletes elnöke lesz. Buchner úr, üdvözlöm és megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, Valján asszony! a kedves bevezető szavakat. Nos, azt gondolom, hogy ez a jelentés nem csak időszerű, de nagyon fontos is számunkra. Beszélhetek a saját helyzetemről például. A különböző delegációkban fontosnak tartjuk ennek a pontnak a hangsúlyozását. És ez a jelentés nagyon jó módot adna arra, hogy mit tegyünk, és azt hogyan tegyük. Először is a kulcsfontosságú prioritásokat kell azonosítani, ezután pedig ezeket minden delegációnkban érvényesíteni, függetlenül attól, hogy milyen delegációk. Személyesen számomra nagy előny volt az, hogy a kéznél volt az a jelentés, és itt most abban is hagynám a bevezetést, és meg is adnám a szót Dali asszonynak. Köszönöm szépen mindkettejüknek. Ma John Liner nevében én fogok felszólalni, aki a klímadiplomácia egyik jelentéstevője, de sajnás tudatos módon és sajnálatára nem tud itt lenni, ezért szeretné, meg, szeretne a nagyon gyümölcsöző együttműködését köszönetet mondani a társelőadónak, illetve nagy érdeklődéssel várja az Európai Bizottság és az árnyékelőadók visszajelzéseit. A parlament jelentése nagy lehetőség, hogy a parlament határozott elkötelezettségét a klímaváltozás elleni fellépésben megmutassuk, illetve segítsük a párizsi megállapodás végrehajtását az EU-ban és globálisan. Ez az első alkalom, hogy az EP konkrétan az Európai Unió klímadiplomáciájával foglalkozik, lehetősége számunkra, hogy a COP21-es előtt előkészítő információkkal szolgáljunk. Rendkívül pozitív, hogy ezt a két szakbizottság közös erőfeszítésében tehetjük, hogy a klímadiplomácia, a külső fellépéseket és a klímavédelmet össze tudja fogni. A jelentés tervezet már is megfogalmaz ajánlásokat a külügyi szolgálatnak, az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy stratégiai megközelítést és koherensebb klímadiplomáciát tudjunk folytatni, aminek valódi hatása van. Három prioritást szeretnék most kiemelni a jelentésből, hogy az EU-s klímadiplomácia sikeres legyen, szükség van az ambícióra, az erőforrásokra és a stratégiai partnerségekre. Biztos vagyok benne, hogy Arne Litz kollégám is ezekkel kapcsolatban meg fogja fogalmazni a véleményét. A klímavédelemmel kapcsolatban most a Párizsi megállapodás végrehajtásában fontos fordulóponthoz érkeztünk. Az IPCC jelentése nem sokára megszületik, a globális felmelegedés 1,5%-a leszorításával kapcsolatban fontosabb, mint valaha. A Katowice klímakonferencia és az igazság pillanata lesz a globális közösség számára. Az első párbeszédek után remélem véglegesíteni lehet majd a következő lépéseket. Fontos tesztje lesz mindez annak, hogy a megállapodás végrehajtása mennyire az ígéretek betartásával zajlik. Minden félnek szüksége van a, véle, a vállalt ígéretek betartására. A klímaváltozás már is rontja az életkörülményeket, a szárazság az óriási esőzések, illetve az áradások miatt. Határozottan emlékeztettek bennünket arra, hogy vannak olyan régiók, ahol már az egész élet, az életkörülményeket veszélyeztetik a klímaváltozás hatásai. És most a stratégiai partnerségekre összpontosítanék. Az EU politikailag és gazdaságilag is vezető szerepet vállalhat a klímaváltozás elleni fellépésben, ahhoz, hogy hatékonyak legyünk, stratégiai partnerségek kellenek. A szerephez nem csak aktív, konstruktív, közvetítő szerepre van szükség az ENSZ-ben, hanem a nemzetközi szervezetekkel való együttműködésre, például az IMO-val vagy az ICAO-val való együttműködésre is egyre inkább szakértői megközelítésre van szükség, különböző erőforrások és eszközök felhasználására, hogy a célzott megközelítést tudjuk alkalmazni. Az EU aktívan felügyelje a COP21-es kormányzati ambíciókat, egy ambíció koalíciót kell, hogy létrehozzon, nem csak a kormányokkal, hanem a magáncégekkel, civil társadalmi szervezetekkel is. A feltörekvő gazdaságokkal való stratégiai együttműködés is fontos, hiszen az ő fejlődésük komoly hatása van a globális felmelegedésre, felmelegedésre és politikai súlyuk is nő. Nagyon különböző politikai rendszerek és gazdaságok működnek együtt, de ez az együttműködés rendkívül fontos lesz a jövőben is. Az EU, Kína klímafellépés nagyon fontos, ez a tengely, szoros együttműködésé kell, hogy váljon a COP21 előtt és után is ezt elmélyíthetjük olyan területeken, ahol hasonló érteke van a két gazdaságnak, mint például a megújuló energiák vagy az elektronos mobilitás területe. A fejlődő karbonpiacok vagy szénpiacok esetében is nagyon fontos, hogy az ETS rendszer, a Kínával való együttműködés és az USA-Kanada karbonpiaca segítése révén az Európai Unió ezen a területen is a vezető szerepet vállaljon. Az EU ezen kívül intenzívebbé kell, hogy tegye az export stratégiák fejlesztését, hogy a szakértelmét és gazdasági erejét arra fordítsa, hogy a technológia transfert és a kapacitásépítést támogatja más országokba Az EP maga is diplomáciai szereplővé kell, hogy váljon, és a delegációkkal való kapcsolatfelvételét arra kell, hogy használja, hogy hatékonyabbak legyünk ebben, ezen a területen. Új, a klímadiplomáciai stratégia kialakításában szeretne a parlament is részt venni. Így az EU klímapolitika részvevője helyett vezető szerepű hajtóerővé válhatna az Európai Parlament. A hatékonyság az EU-s klímadiplomáciában az Európai Parlamenttől is függ. Az erőforrásokról szükségességéről az éghajlatváltozást csak globálisan tudjuk megállítani, ezért a globális támogatásra van szükség. A COP21-en világos üzenetekre van szükség, és erős szövetségre. A diplomácia hatásos eszköze lehet az ambíciózus hozzájárulások garantálásának, különösen a többi fejlett ország részéről, illetve az erős partnerségnek. Ahhoz, hogy az EU-s diplomácia hatékony legyen, elégséges erőforrásokkal kell, hogy rendelkezzen. A jelentéstervezet felméri a pénzügyi és emberi erőforrások szükséges szintjét is. Óriási kihívás a klímaváltozás elleni fellépés, és ezért ez a több éves pénzügyi keretben is meg kell, hogy jelenjen. Az új MFF nagyon fontos feladat az elkövetkezendő hónapoknak, az EU-s költségvetésen óriási nyomás van, de nem szabad csökkenteni a klímára elkülönített összegeket, sőt, növelni kell ezeket. Épp két héttel ezelőtt szólított fel a parlament egy 30%-os pántlikázásra a következő MFF-ben. Az EU a gazdasági, pénzügyi erején túlmenően a tárgyaló erejét is fel kell, hogy használja az érdekek elérése érdekében. Joe Liden hangsúlyozza azt is, hogy nagyon sürgős fellépni, nagyon nehéz pontosan előre látni, hogy milyen ambícióra van szükség az Európai Unió részéről, de kétség nem fér hozzá, hogy a 2030-as klímás célokon túl kell lépnünk, mielőtt a párizsi megállapodás megszületett volna. Nem arról van szó, hogy az EU mit tud adni, hanem hogy az Európai Uniónak mit kell ajánlania, mert az IPCC jelentése és a párbeszéd nélkül is tudnánk, hogy a 4%-os kibocsátás csökkentési cél sem elégséges ahhoz, hogy az évszázad közepére le lenullázzuk a kibocsátásokat. Felelősségünk gyorsabban csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, ezért kérjük a bizottságot és a tagállamokat, hogy álljanak készen az Európai Parlament és az Európai Unió ígéreteinek végrehajtására. Hitelességünk és befolyásunk forog kockán, hogyha kötelezettségvállásunkat nem teljesítjük. Ha más felektől is azt várjuk, hogy az ambíciójuk szintjét növeljék, akkor nekünk is készeknek kell állnunk, hogy mi is letegyünk valamit az asztalra. Az Európai Unió ambíciójának szintje szempontjából nagyon fontos, hogy 2050-re EU stratégiánk legyen, hiszen ez nagyon fontos eleme a párizsi folyamatnak. Egy új 2050-es terv, konkrét tervekkel, a konkrét ágazatok számára belső szinten is fontos, hogy jobban megértsük azt, hogy milyen lépésekre van szükség. Az EU már is példakép a többi régió és ország számára, demonstráljuk azt, hogy a klímafellépés nem kell, hogy ellentmondásba kerüljön a növekedéssel és a jó életkörülményekkel. A klímadiplomácia új koncepció, de ez a jelentés tervezett jelzést kell, hogy küldjön a parlament részéről, támogatjuk az EU-s klímadiplomáciát, és hatékony eszközé akarjuk tenni a globális harcban a klímaváltozás ellen. A jelentés tervezete korlátozott hosszúságú lehet, ezért lejnen módosítókat nyújtott be, hogy konkrétabban tudjunk fogalmazni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Váli asszony. Most pedig, ha megengedik, akkor a következő előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr és elnök asszony. Mondja Licó, nagyon örülök hogy ide juthatunk, ide jutottunk most. Nagyon is időszerű az, hogy bennünket támogatnak. A globális vezetői szerep megörült, hiszen az USA visszalépett a párizsi megállapodástól, az éghajlatváltozás pedig valóság, nem mindenki gondolja ezt, de mégis ez a valóság. Trump úr mellett jobboldali csoportok is megváltoztatják a véleményüket. Az EFD német delegációja például nem hisz abban, hogy az éghajlatváltozás valóság, szerintem nincs igazuk, ez már bebizonyosodott, az Európai Parlamentnek pedig föl kell lépnie Határozottan a tanács már cselekedett, az éghajlat diplomációval kapcsolatos tanácsi következtetések megszülettek, Idén februárban foglalkozott ezzel a tanács tehát, és a régiók bizottsága is felvette a napirendjére, véleménytervezetet is készített a Környezetvédelmi Bizottságuk. Ez is azt mutatja, hogy az Európai Unióban kialakult az elkötelezettség a téma erősítésére. Az EU globális stratégiáját pedig integrálni kell, tehát ezt a kül- és biztonságpolitikába is, úgy, hogy az energia és az éghajlatpolitikák, illetve a biztonságpolitikák, külpolitikák között a kapcsolatot megerősítjük. Például a Müncheni Biztonsági Konferencia már felmerült ez a téma, de egyre többször előkerül. Ez az első alkalom, hogy az AFET szakbizottság az éghajlat diplomáciát a napirendjére tűzte, több minden ennek az oka, amit kolléganő most itt elmondott, Jolainen nevében. A COPS tárgyalásokon részt vettünk, nagyon jó az a megközelítés, amely a világ összes országát célozza. A párizsi megállapodás hatékony ha végrehajtjuk, az a cél, hogy ez a téma mindig a rend élén álljon. Három pillérre építettük a jelentésünket, az Európai Parlament az éghajlat diplomáciában aktív legyen, a másik az éghajlati témák beépítése az összes EU-s külső felépítésbe, a har- felépésbe, a harmadik pedig, hogy megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokat biztosítsunk az EKS és a bizottság számára, hogy hitelesen folytathassa az éghajlat diplomáciát. Még nem jött létre egészen ez az osztály, amely ezzel foglalkozik az LKS e berkein belül, ezt meg kell teremteni. Az éghajlat diplomáciának a meghatározása is megszületett, és idézem, egyfajta célzott külpolitika ez, amely éghajlattal kapcsolatos fellépéseket támogat, más szereplőket ösztönözve, konkrét éghajlathoz fűződő ügyekben, stratégiai partnerségeket kiépítve, állami és nem állami szereplők szövetségét megerősítve, és ezáltal hozzájárulva ahhoz, hogy az éghajlatváltozás hatásait enyhítsük. A fő prioritás az az, hogy az Európai Unió a legfontosabb szereplője legyen az éghajlat diplomáciának, hiszen az EU járult hozzá a Párizsi megállapodás létrejöttéhez a legnagyobb mértékben, az agenda megfogalmazásához is a legnagyobb mértékben, tehát továbbra is hiteles partner kell, hogy maradjon, ambiciózusaknak kell lennünk, még inkább, erősíteni kell tehát az éghajlat diplomácia területét. Olyan stratégiát kell kidolgozni, amelynek keretében közösen lépnek fel az intézmények az éghajlat diplomáciában. Tehát a parlament, ahogy említettem, a bizottság, a tagállamok és az összes többi EU-s intézmény. Az éghajlat diplomáciának meg kell jelennie az EU külügyi napirendjén, szigorú jelentéstételi rendszerrel, és a bizottságon belül is természetesen foglalkozni kell ezzel. Az Európai Uniós parlamenti szakbizottságok látogatása is vizsgálhatják ezeket a szempontokat. Ha például ilyen témában az AFET aktív, akkor az ENVI szakbizottságnak is lépni kell. A nemzeti parlamentekre is érdemes támaszkodni, illetve a parlamentek nemzetközi hálózatára, hogy az afrikai, a csendes-óceáni, karib-térségi parlamentek hálózatára annak érdekében, hogy ezt az éghajlati agendát képviselni tudjuk, viszont mindenhez megfelelő költségvetésre is szükség van, és ez már felismerült az MFF tárgyalásokon. Minden egyes főcímben meg kell, hogy jelenjenek ezek a szempontok, nem csak a négyesben, hanem az ötösben is ahogy nem mondta. A jelentés említi a párizsi megállapodást, a környezetvédelmi célkitűzéseket, és kiemeli az EU vezető szerepét a téren. A fenntartható fejlődési célkitűzések közül ez az egyik célkitűzés az Európai Uniónak jövőbe, jövőre New Yorkban be kell számolnia a fenntartható fejlődési célkitűzésekkel kapcsolatos eredményekről, úgyhogy ez is lendületet ad hiszen nem volt eddig stratégiánk, de sokkal precízebben és mélyebben kell, hogy foglalkozzunk ezzel a témával. Felhívjuk a bizottságot is arra, hogy koordinálja az EU-s fellépést, és alakítson ki egy átfogó stratégiát az éghajlat diplomáciára. A bizottság és az LKS e közös közleményére is emlékeztetünk, itt ugye éves folyamatot kérnek, amelyet a bizottság koordinálna, ajánlásokat és prioritásokat fogalmaz ez meg az éghajlat diplomáciában minden évben. Azt szeretnénk, hogy az EKS illetve a parlamenti delegációkat aktívabban használjuk ki, ezeknek a szerepét az Európai Unión kívül. Az Európai Külügyi Szolgálat például jelen van az USA-ban, és a parlament is képviselteti magát, és nagyon jó, hogy ez így van, mert létrejött már egyfajta stratégia, együtt is működnek a tagállamok éghajlat témában, tehát nem csak a tagállamok, nem csak a, par- a parlamenti delegáció, hanem a tagállamok is lépnek, a szenátust megkeresik, önkormányzatokkal veszik fel a kapcsolatot, és így tovább, tehát nagyon aktívan fellépnek, és szerintem sok esetben ez így nagyon hatékony lehet. Tehát nagyon sokszor előfordul, hogy a, ha a bizottság fellép, akkor azt hasznosan támogathatja mondjuk egy parlamenti delegáció vagy a tagállamok delegációi. Természetesen a regionális testületek, bevonása is nagyon fontos, az energia együttműködés szénmentesítése, illetve a foszilis üzemanyagot exportáló országokkal folytatott párbeszéd, akik például, akiket például a szomszédsági politika érint, mondjuk a déli politika Ebben a régióban is nagy az érdeklődés. Itt vannak olyan országok, amelyek gáztolajat állítanak elő és értékesítik az Európai Uniónak. Aztán a stabilitás, biztonság, migráció témájában azt tartalmazza a jelentés, hogy a fejlődő országok is fogadjanak el intézkedéseket, tehát az éghajlatváltozást be kell emelni a fejlesztés politikába is, különösképpen a megújuló energiákat, és a feltörekvő gazdaságok figyelmébe is kell ezt ajánlani, hiszen e, az ő hatásuk is nagy. Fontos a civil társadalom bevonása, és még fontosabb a tudósok, tehát a tudomány e, részvétele ebben a munkában. Az elmúlt hetekben sokszor találkoztunk, és a szövegtervezet alakul. Az éghajlat diplomácia más országokat is céloz, mint például Irán. Itt több probléma volt, a multilateralizmussal, de ugye ez, ebben a fontos kérdésben Irán mellett még más országok is ö, szerepelnek, de egyébként az USA felé is megnyílik egy lehetőség. Ugye Trump alatt a biztonság politikában azt mondják, hogy negatív az éghajlatváltozásról beszélni, de ettől függetlenül a biztonsági közösség megragadná ezt a lehetőséget a transatlanti kapcsolatokban, hogy továbbra is beszéljünk az éghajlatváltozásról. Remélem, hogy módosítókat kapunk majd a kollégáktól. Nagyon kíváncsian és örömmel várjuk, nézzünk elébe ezeknek a beküldött módosító indítványoknak, nem csak az árnyék előadóktól, hanem a többi kollégától is, viszont a titkárságokat is nagy köszönet illeti. A titkárság segített bennünket mind a két szakbizottságban abban, hogy eljussunk ideig, ahol most tartunk. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Most akkor visszadom önnek az elnöklést. Igen, köszönöm szépen. Akkor most az árnyék előadókat kérem fel, hogy mondják el a véleményüket a közös jelentésről. Következőképpen járunk el, mindenki két percet kap. Ha csak az egyik eh, szakbizottságból van jelen az egyik előadó, akkor ő kap még két percet a másik eh, kollégája eh, helyett. Mondom is a példát, Péter Le úr beszélni fog Suica asszony nevében is, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, úr, kedves kollégák! Két megjegyzésem lenne az árnyék eladók részéről. Köszönöm szépen a társelőadóknak a kiváló jelentést. Az éghajlatváltozás veszélyezteti a békét, biztonságot, stabilitást, és kihatással van az emberi életre, a globális rendre. Az éghajlatváltozással kapcsolatos diplomácia egy külügyi politikai eszköz, a stratégiai partnerségekben megjelenik civil társadalommal, helyi és regionális kormányokkal is. A hagyományos éghajlati szakpolitikán túllépve elemzők a különböző megelőzői lépéseket annak érdekében, hogy harcolni, hogy elérjük a célokat, az éghajlatváltozás elleni harc stratégiai kell, hogy legyen. Nekünk fel kell használnunk a jogalkotói hatáskörünket, hogy az éghajlatváltozás a fejlesztési lépésekben jobban megjelenjen az uniónak. Minden külügyi lépésében meg kell jelenítenie ezt a témát. Az, hogy az Amerikai Egyesült Államok visszalépett a Párizsi nyilatkozattól, az Unió erőteljes szövetségeket köthet más országokkal, akik hajlandóak értékeinket, céljainkat támogatni. A Párizsi nyilatkozat továbbra is élni fog, előre fog lépni. A világ többi szögletében számíthatnak az Unió ambiciózus politikájára, és arra, hogy a fejlődő országokat támogatjuk az Uniónak, a felfejlődő országokkal kell együttműködnie a kárenyítésben, és az új éghajlatváltozási erőfeszítéseinket is erőteljesebbé kell tennünk. Állunk előbe, elébe az együttműködésnek. Ez volt Dobrava, Dobravka Szuica társelőadóm véleménye, én pedig szeretnék köszönetet mondani a kiegyensúlyozott és fontos témában megírt jelentésért, mely az éghajlatdiplomáciát stratégiai pontnak tekinti egy sor területen a külpolitikánkban. Majdnem úgy hangzik, mint Suica asszony felszólalása. Hangsúlyozzuk az elkötelezettségünket a Párizsi nyilatkozat mellett. Globális vezetőként szeretnénk fellépni, azt követően, hogy az USA kilépése vákumot űrt hagyott maga után a Párizsi nyilatkozat végrehajtása tekintetében. Meg kell egyőznünk belsőleg az, hogy a külvilág felé hatásunk legyen. Állami és nem állami szereplőkkel kell együttműködnünk, kihasználva a jelenlegi eszközöket, beleértve a nemzetközi szervezetben és nemzetközi megállapodásban játszott szerepünket sok eszközünk van, de azért hiányzik néhány forrás ahhoz, hogy a stratégiákat végrehajtsuk. Értem, hogy az előadó általánosabb hangvételű jelentést szeretne megalkodni a meglévő keretekre összpontosítva a helyet, hogy új javaslatokat tenne. Véleményem szerint ez egy egészséges megközelítés, és nem szeretném én se, ha karácsonyfa válna ebbe, ebből a jelentésből mindenféle ö, politikai menetrendekkel. Csak szeretnénk, hogy nagyobb hangsúlyt helyezni az élelmiszerre, élelmiszerbiztonságra és vízre. Ez jelentős kérdés, és még fontosabb lesz a jövőben. Nagy megtiszteltetés volt a számomra, hogy négy percben két árnyék előadó véleményét mondhattam el. Köszönöm. Mindkettőjüknek köszönöm. Péter Le úrnak és Rüjc asszonynak is. Az ECR részéről senki nincs itt. Alde, Jatenmaki asszony, Pályet, ne, eh, Pályet úr nevében is eh, nyilatkozni fog. Igen, én is. Először a magam nevében szeretnék köszönetet mondani a társelőadóknak azért, hogy kiegyensúlyozott eh, jelentéstervezetet alkottak meg, és hangsúlyoznám, hogy az Európai Unió és nem az egyes tagállamok azok, amelyek éghajlatváltozással kapcsolatos politikai példaként tekintenek mások. Ezt figyelembe is vettük akkor, amikor a külpolitikai lépéseinket megtettük. Az éghajlatváltozási diplomáciát az LKS-nek erőteljesebben kellene szorgalmaznia. Támogatom hogy a delegációk több éghajlatváltozásra kapcsolatos szakértőt kapjanak. Két megjegyzésem lenne. Egy, támogatom azt az elképzelést, hogy tematikus prioritásokat határozzunk meg az együttműködésre és a diplomáciára. Az egyik ilyen tematikus prioritás a jövőbeli diplomáciai menetrendben a sarkkör lenne, és az, hogy a széndiokszid milyen kihatással van az éghajlatváltozásra. Második megjegyzésem, civil társadalom és a velük való kapcsolat, valamint az NGO-kkal való kapcsolat harmadik országok esetében a tervezet erre kiterjed. Szeretném elmondani, hogy a jelentéstervezet jól fogalmaz, és hiszem azt, hogy a nők helyzetének javítása különböző gazdasági politikák végrehajtásában jó példa az éghajlatváltozási fellépésekre. A nők helyzetének erősítése nagyon fontos. És akkor most Ormán Spájett kollégám véleményét fogom felolvasni. Urmász véleménye szerint a szöveg jó, és alapvető problémákat nem lát az anyagban. Van néhány fontos pont, amelyet szeretne bevenni a jelentésbe Urmász. Az első ilyen pont azt mondja, hogy foglalkoznunk kell azzal, hogy az éghajlatváltozás az emberek vándorlását, migrációját eredményezi. Másodszorban Ormász úgy gondolja, hogy a sarkört meg kell említenünk, azért, mert ott jelentkezik a leginkább az éghajlatváltozás, jobban, mint máshol. Harmadsorban pedig az Amerikai Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak a döntését ki kell értékelnünk, ők ugyanis kivonulnak a nyilatkozatból. Oroszországra viszont várunk, mert nekik még ratifikálniuk kell. Köszönöm szépen, Játemáki asszony. Akkor most nézzük a zöldeket. Afronte úr itt van. Dalunde úr nevében is nyilatkozik, vagy nem? Mindenesetre tessék. Eh, eh, Köszönöm, elnök asszony. A jelentés nagyon eh, átfogónak, teljesnek tűnik, és a, a most elhangzottak is lefették, hogy mennyi minden szerepel már a jelentésben, tehát nagyon alaposan dolgoztak ezzel az előadók, azért ettől függetlenül van még egy-két téma, amelyet szeretnénk kiemelni. Az egyik az az, hogy szerintünk szükséges lenne több cselekvést javasolni, amelyek valóban megelőző lépések lennének, például a víz biztonságára vonatkozóan, én itt konkrétan a szubszaharai térségre gondolok, de persze nem ez az egyetlen, az olyan területekre gondolunk tehát, ahol az élelmiszer, a víz mm, nagyon kis mennyiségben elérhető, tehát komoly küzdelmek várhatók ezekért az erőforrásokért, amelynek aztán a következménye ugye a háború, a szegénység, a migráció, és így tovább. Nyilván diplomáciai szinten, az éghajlá diplomácia részeként van erre szükség. Az a véleményünk, hogy azért egy picit többre is lehet bátorkodni, tehát lehet ambiciózusnak lenni a parlament jelentésében, tehát ezt, ezt be lehet építeni. És másodrangulak tűnhet a következő pont, de szerintem nem az, a lakosság tájékoztatása, tudatossága Európában. Az Eurostat adataiból tudjuk, hogy az állampolgárok tisztában vannak az éghajlatváltozással, tehát jók itt a százalékos eredmények, viszont sokkal kevesebben tudják, hogy mi az éghajlatváltozás, a migráció, a háborúk, a szegénység, között a, a kapcsolat, tehát az éghajlatváltozás és az jelenségek között, és nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyenek az állampolgárok, mert az EU is együtt próbál fellépni ezekkel a jelenségekkel szemben, és nagyon fontos, hogy a politikák is közösen kezeljék, együtt kezeljék ezeket a kérdéseket, nem külön-külön, mert minden összefügg. Aztán, ami az AFET tehát én, tihet, én nem vagyok a külügyi bizottság tagja, de vannak már módosítók, amik készen állnak. Például az egyik kiemeli azt, hogy fontos az éghajlatpolitikákat beemelni a konfliktus megelőzési stratégiába már eleve, mert ebből mert ez hasznos lehet, hogyha kialakul egy konfliktus, akkor csak romlik a helyzet. Tehát ezt módosítóként javasolnánk, de azt gondoljuk, hogy nagyon jó ez a munka, amit itt ott még lehet módosítani, és be fogjuk adni az indítványokat. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most a golyat nézzük. Kuluglu úr. Torres Martínez asszony nevében is tessék. Köszönöm szépen. Üdvözöljük a jelentést és a legtöbb pontját ennek támogatni is tudjuk. Nagyon gyorsan néhány pont. Az Európai Uniós klímadiplomácia csak akkor lehet hiteles, hogy, hiteles, ha az Unió a Párizsi nyilatkozat minden egyes kötelezettségvállalásának eleget tesz. A meglévő ehhez keretben kell eljárnunk, harmadsorban pedig támogatjuk azt a gondolatot, hogy az éghajlatváltozási dimenzió, a nemzetközi kereskedelem már kapcsolatos megállapodásokban megjelenjen, és hogy az uniós költségvetésben ezt figyelembe vegyük, erősítsük a klímaváltozási lépések hatékonyságát. Negyedsorban nincs kapcsolat a között, hogy az USA kilép a Párizsi nyilatkozatból, és a Brexit között, ez két egymástól különálló téma a klímaváltozás nem tárgyalható újra. Hatodsorban az uniós külpolitikákban figyelni kell, szükség van monitorozó kapacitásokra, hogy monitorozzuk a kockázatot, a válság megelőzést, stb. Köszönjük szépen az előadóknak a tervezetet. Egy sor módosítást fogunk javasolni a szövegre. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az FDD-s kollégák nincsenek itt. Úgyhogy most megnyitom a szót, a lehetőséget a kollégák előtt. Ki kíván egy percben hozzászólni? Kérem jelezzék a felszólási igényüket, hogy a titkárság le tudja jegyezni a nevüket. Eddig az árnyék előadók voltak soron, most pedig a képviselők is ilyen lehetőséget kapnak. Görling asszony az első. Köszönöm szépen, egy pár dolgot szeretnék említeni. Az első a jelentés kizárólag arra összpontosít, hogy milyen kapcsolatok vannak az UNFCCC megállapodás keretein belül. Én szeretnék ezen kívül is diplomáciai megközelítést, ami az ICAO-t és az IMO-t is érinti, mert mind a kettő nagyon jelentős hatással van a hosszú távú eredményeinkre. Ez egy olyan terület, amit direkt kihagytunk az ENSZ égisze zajló tárgyalásokból, és lényeges lenne mégiscsak foglalkozni vele, mert a légi közlekedés, illetve a hajózás is nagyon jelentős hatásokkal rendelkezik, különösen a világ más részein. Az ICAO-ban azt mondták, hogy a fejlődő országok helyzete problematikus a légi közlekedés szempontjából, és nagyon jelentős különbség van a fejlődő országok, illetve, ha úgy mondhatom, a fejlett világ megközelítései között. Ez is nagyon jól mutatja azt, hogy milyen dilemmákkal állunk szemben, amikor bizonyos országoknak hát nagyobbat kell változtatniuk, mint másoknak. Itt ebben a parlamentben mindkét szervezettel szerintem a kielégítőtől messze eltérő módon foglalkozunk. A MOV főigazgatóság, a TRAN szakbizottság sem foglalkozik ezzel, és szerintem erre a problémára a jelentésben rá kell mutatni, mert hogyha valódi éghajlatdiplomáciát akarunk, akkor ezekkel a szervezetekkel is fel kell venni a kapcsolatot, és ez eddig nem történt meg. A végső pont, szeretném, hogyha nagyon konkrétan említenénk azt, hogy a nemzeti szint alatti diplomáciának milyen jelentős hatása lehetne például az Egyesült Államok tagáll vagy államaival, illetve Kínával és Kína provinciáival. Köszönöm szépen, Mélle asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm mindenkinek. Én csak néhány egyszerű megjegyzést szeretnék tenni. Az első az az, hogy ebben a jelentésben az tagállamok 2017-19-től vizsgálják a helyzetüket, és szubszidiárisan nézik, tehát nem az Európai Uniós megközelítést. És ez nem megfelelő, nem lehet az egyetlen megközelítés. Mindig vonakodtunk egy tekintetben, mégpedig a gazdasági érdekből való instrumentalizálása ellen a klímaváltozásnak. Ezzel kapcsolatban két alapvető problémára szeretném felhívni a figyelmet, ami véleményem szerint a szakbizottságunkat épp úgy érinti, mint a külügyi szakbizottságot az éghajlatdiplomácia terén. Az egyik a tiszta villamosenergia termelés és ennek a tárolása. Már évtizedek óta próbáljuk kutatni azt, hogy milyen rendszerrel lehetne, együttműködéssel lehetne, különösen a szubszárai Afrika esetében a öntözést megoldani. Azt tapasztaljuk, hogy nem csak az afrikai országokban, hanem az Európai Uniós országokban sem eléggé erős a villamosenergia rendszer és azt látjuk, hogy újabb területeket vonnak, tehát újabb területeken jelennek meg emberek, ahol letelepednek, és a metropoliszok száma is egyre terjed. Úgyhogy gyakorlati megoldásokra van szükség mindenki érdekében. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, most pedig Lize úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani a két társelőadónak is. Hadd hangsúlyozzam azt a pontot, amit Görling asszony felvetett. Azt szeretnénk, hogy világos nyilatkozat szülessen az ICAO és az IMO irányába. Az a benyomásom, hogy ez a két szervezet a saját külön életét éli. Nincs elég politikai kezdeményezőkészség mögöttük, és hogyha azt nézzük, hogy az európai, hogy az ENSZ-en belül máshol mi történik, akkor azt tapasztaljuk, hogy ez a két szervezet, ez teljesen függetlenül működik, szinte az ENSZ-től. Például a közgyűlésnek sem tagjai. A 13-as pont – a nemzetközi megállapodások kérdése az, amire a jövőben nagyon oda kell figyelnünk a klímaváltozás szempontjából. Kell, hogy legyen együttműködésre való okunk ezen a területen. Nagyon konkrét pont ez, amiről most kell döntenünk. Elnök, köszönöm szépen, kívánne bárki más hozzászólni. Akkor most visszaadom a szót az külügyi szakbizottság elnökének. Köszönöm szépen! Most meghallgatjuk a külügyi szolgálat képviselőtében Delil urat, hogyha itt van. Itt van. Parancsoljon a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma, és a jelentéstervezethez hozzászólhatok ahogy sokan mondták, nagyon időszerű, hiszen 2018 rendkívül fontos év a tárgyalások szempontjából és a párizsi megállapodás szempontjából, és kulcsfontosságú megragadni a lehetőséget arra, hogy terepen is lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy a kétszázalékos növekedés, sőt az 1,5 Celsius fokos növekedés alatt tudjunk maradni, ami egyre nehezebbnek tűnik. A február 26-i tanácsi következtetések foglalkoznak az éghajlat diplomácia kérdésével, és nagyon világos stratégiát határoznak meg a számára, ami a klímarendszereket, az ICAO, az IMO kérdését is érinti, valamint az egész éghajlati bizonytalanság problematikáját feltárja. Ezt a nagyon erős ambíciózusra, ambíciózus felépésre vonatkozó jelzést a parlament részéről érdemes figyelembe venni, különösen akkor, amikor a felek, a párizsi felek közötti kapcsolat meggyengült. Úgyhogy az EU-ra és partnereire szükség van, hogy ismét kezünkbe vegyük a folyamat irányítását, és eredményeket érjünk el a COP21-es tárgyalásokon Lengyelországban, Katowicében. A külügyi szolgálat részéről szeretnék rámutatni néhány elemre. Azt gondolom, hogy az éghajlat területén való fellépés az Európai Unió stratégiák legfőbb prioritásai közé tartoznak. Az egyik a felelős globális fellépés, a másik a multilateralizmus, aztán a biztonság és a fejlesztés elérése a megelőzéssel és a klímaváltozás gyökerének a kezelésével. Tudjuk azt is, hogy nagyon erős belső és külső interfész létezik az éghajlat diplomáciában, néhányan erre már utaltak is. Hogyha sikeresek is voltunk a múltban az Európai Uniós éghajlat diplomáciában, különösen a COP21 előtt, de az után is, amikor a korai ratifikációt megpróbáltuk elérni, illetve a párizsi megállapodás gyors végrehajtását. Ez azért fontos, mert a hitelességünk nem csak attól függ, hogy hogyan, milyen jelentőséget tulajdonítunk a klímaváltozás okainak, hanem abból is származik, hogy mi a saját házunk táján mit teszünk, és hogy támogatjuk a többieket. A két szakbizottság általi közös megfogalmazása ennek a jelentésnek nagyon fontos üzenet, hogy közös eljárásban kezelik ezt az ügyet, mert eh, két dimenziót összefogja. Ebben a kontextusban valóban az itt zajló vita a jövőben is, ami a több éves pénzügyi keretet fog érinteni, nagyon szorosan össze fog függeni az éghajlat diplomácia kérdésével. Még egy dologra rámutatnék, a múlt héten az Európai Tanács meghívta az Európai, felkért az Európai Bizottságot, hogy a 2030-as szakpolitikai horizonton túl tekintsen, és hosszú távú gáz, üvegházhatású gázkipocsátás csökkentésre vonatkozó stratégiát fogalmazzon meg. Még néhány gyors megjegyzés a külgyi szolgálat részéről magára az a jelentésre és üzen, ennek az üzeneteire összpontosít. Az első a multilateralizmus. A jelentésben is szerepel, hogy azért is foglalkozunk mi is az éghajlat kérdésével, mert azt gondoljuk, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem az mozgatórugója lehet a nemzetközi együttműködésnek. De a tematikus megközelítés is fontos, hogy szabály alapú rend alakuljon ki a nemzetközi együttműködésben akkor, amikor ebből néhány ország megpróbálja, vagy már meg is tette, hogy kivonja magát. Aztán ez egy több szintű diplomáció kell, hogy legyen, ezt önök is többen hangsúlyozták, illetve jelentésben is szóval róla. Párizs után különösen elkezdett az államokról szólni az éghajlat diplomácia, de nem csak az államokról, hanem a nem állami jellegű érdekelt felekről. Egy konkrét program foglalkozik azzal, hogy vizsgálja, hogy a közös ügyet hogyan tudják ezek a nem kormányzati szintű szereplők szolgálni. Az Európai Parlamentnek a szándéka, hogy a parlamenti diplomácia szerepét, mint határozott eszköz szerepét erősítse, nagyon jó. Az Európai Parlament fontos szereplő az Európai Unió többszintű diplomáciájában, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy gyakorlati alapjait is kidolgozzuk az együttműködésünknek. A klíma és a biztonság kérdése. Ezt is több képviselő érintette, úgyhogy most nem akarok részletekbe menni, de sokan látják azt is, hogy a világgazdasági fórum jelentése felvázolta a globális kockázatokat a valószínűség szempontjából és a potenciális hatás szempontjából, a környezetvédelmi kockázat szempontjából is. Új korszak kezdődött, hiszen változik a kockázatok jellege. A fenntartatósági célok szempontjából az éghajlatváltozás a 13 célkitűzés alá tartozik, de a 16 alá is, ami a béke és biztonság címet viseli. Összefoglalásképpen örülünk ennek a kezdeményezésnek, és várjuk a további együttműködést. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Delil úr, mondja az elnök úr. Most Elina Bertram asszonynak, az Európai Bizottság képviselőjének adnám meg a szót. Um, Köszönöm. Elnök úr, elnök asszony, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk ma délután, és valami olyanról beszélhetünk, amely az Európai Unió vezető szerepében ennyire fontos az éghajlatváltozással szembeni globális fellépésben játszott EU szerep nagyon fontos. Én élveztem ennek az eszmecserének az elejét. Nagyon jól látszik, hogy mi ennek a háznak a véleménye a Párizsi megállapodás végrehajtásával kapcsolatban. Szeretném felhasználni a lehetőséget, hogy megköszönöm megköszönjem Jó Leinen és Erne Létsz a két előadó munkáját, és a szakbizottságok munkáját is köszönöm. Nagyon kiváló jelentést készítettek. Ez nagyon jó kiinduló pont lesz a további munkához és az intézményközi eszmecseréhez. Szeretném kiemelni az intézményközi aspektusait is az éghajlat politikának, az éghajlat diplomáciának. Erre fogjuk ugyanis építeni egyre inkább a hitelességünket. A tavalyi év nagyon sok kihívást rejtett ezen a téren. Nem is kell mondanom, azt hiszem, hogy a Trump adminisztráció bejelentett visszalépési szándéka és visszalépése mekkora kavart okozott, és hogy milyen súlyos időjárási események következtek be, amelyeknek mindenütt a világon megvolt a hatása. De örömmel láttuk, hogy Trump elnök bejelentése ellenére a globális közösség mozgósította a tagjait egyre elkötelezettebben fogalmazták meg a véleményüket és stratégiai partnerségeket alakítottak. Ma három témáról szeretnék szólni. Az első a globális kontextus. Deli asszony nagyon helyesen mondta, hogy az idei év lesz a próba, meglátjuk majd, hogy a tárgyalások a gyakorlatban mit hoznak. A párizsi megállapodás után három évvel szinte a világban az emberek várják a gyakorlati eredményeket, és a a párbeszéd pedig eh, lehetővé teszi, hogy a nemzetközi partnereinkkel is megvitassuk ezeket a lépéseket. A párizsi szabálykönyv lezárására is most kerül majd sor, ami részletesen felsorolja a Párizsi megállapodáshoz tartozó irányítási rendszereket. Ebben lesznek az átláthatósági és elszámoltathatósági rendelkezések is, és ez nagyon fontos, különösen amikor a nemzeti célkitűzésekről esik majd szó. Ezeket is gyakorlati lépésekké kell lefordítani, és ez a második téma, amiről szólni szeretnék. Mi az EU szerepe a világon? A társjogalkotók, az éghajlat, illetve energia keretek között végzett munkája annak volt a bizonyítéka, hogy megvan az EU-ban az akarat és a szándék, hogy továbbra is vezető szerepet játszon. Itt láthatóak, itt vannak a legátfogóbb, legszofisztikáltabb politikák, és a mi tudásunkat és tapasztalatunkat át kell, hogy adjuk partnereinknek, akik a, az alacsony szénfelhasználású gazdaság felé vezető úton még az átmenetnél tartanak. Fontos tehát ezeket a tapasztalatokat megosztani és támogatni minden hasonló erő feszítést. A partnerségi eszközből nem régiben 25 millió eurót szántunk erre a térre, hogy a feltörekvő gazdaságokkal folytatott párbeszédre és tudjuk, hogy a feltörekvő gazdaságok szerepe kb. 80%-os ugye, a széndiokszid kibocsátásban, tehát nagyon sokat jelent az ővelük végzett munka. A nagyobb gazdaságokkal kialakított partnerség mellett a szolidaritásra is oda kell, hogy figyeljünk. Az EU külső eszközei fogják itt a fő szerepet játszani, a központi szerepet játszani ez a két tényező fogja meghatározni, hogy milyen szövetségeket tudunk majd kialakítani, és hogy tájékoztatni tudjuk-e a partnereinket, és sikerül-e véglegesíteni a Párizsi szabálykönyvet az év végéig. És a harmadik téma, amelyel szeretnék zárni, az az, hogy miért is annyira aktuális, miért is jó ez a pillanat a jelentés megjelentetéséhez. Ugye tudjuk, hogy a több éves pénzügyi keretekről most folynak a tárgyalások, a parlament munkája pedig nagyon jelentős abban, hogy a 20%-os célkitűzést meg tudjuk őrizni. Ugye sikerült ezt a 20%-ot beépíteni az előző MFF-be, és furcsa lenne, hogy a következő MFF-ben nem legalább 20%-os lenne ez a célkütőzés, tehát az éghajlat változáshoz kapcsolódó intézkedésekre szánt összeg. Európa jövője is ezen múlik, az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések támogatottsága az európai lakosság körében igen nagy, egy mérföldkőnek tartják ezt az állampolgárok az európai projekten belül és az EU szerepe is nagyon fontos. Erre az erősségünkre mindenképpen építeni kellene. És az Európa jövőjéről szóló vitában hiba lenne, hogyha nem építenénk erre. Ez a jelentés egyébként még azért is nagyon aktuális és jókor érkezik, mert bemutatja, hogy több különböző szereplő együtt fellép, állami, nem állami, civil szervezeti szereplők mind-mind együttműködve cselekszenek, mindezt a globális éghajlatváltozási agenda keretein belül. Megvannak a csatornák, a az állampolgárokhoz. Az Európai Unió, Unió egy ilyen egységes, nagyon jól tud fellépni, példát tud mutatni másoknak, vezető szerepét meg tudja őrizni. És nagyon pozitív az, hogy az Európai Parlament fogalmaz meg ilyen ambíciókat, Emellett azt is meg kell jegyezni, hogy az Európai Unió vezetői a múlt pénteken azt kérték a bizottságtól, hogy már 2009 első negyedévében fogalmazzák meg a az új stratégiájukat, ami szintén nagyon pozitív jel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Létszórát kérdezem, hogy kíván ez záró megjegyzéseket tenni. Thank you very much, dear colleagues, for... Köszönöm szépen, kedves kollégák, a válaszokat, és köszönöm szépen a bizottságnak is, hogy válaszolt, és hogy megemlítettek néhány új szempontot, például az IMON-t és az ECON-t, mint problémákat. Ezt mindenképpen meg fogjuk vizsgálni, és lesznek majd módosítók is. Tetszenek az elképzelések, és az, amit mondtak a kérdés összetettségéről. Peter Leur azt mondta, hogy nem akar karácsonyfát, nyáron fogjuk lezárni ezt a jelentést, de hát ugye nagyon sok mindent megemlített, emellett megemlítették a gender kérdést is, mindezt tekintettel az ENSZ fenntartató fejlesztési céljaira. Tehát sok mindent figyelembe kell vennünk, beleértve azt is, amit említett, az élelmiszert, az, az ivóvizet, a tiszta ivóvizet, ez is egy fejlesztési cél. A nyilatkozatot nagyon sok kolléga megemlítette, fontos ez, hiszen a kanadai szabadkereskedelmi megállapodással erre már odafigyelünk, és a jövőben is oda fogunk erre figyelni. Emellett tetszett sok minden abból is, amit elmondtak a szegénység, szociális igazságoság szempontjairól végezetül mivel ezt is megemlítették a kollégák, a kérdés, hogy a partner országaink nemzeti stratégiái ezen a területen hogy néznek ki. A bizottságnak mondom, hogy jó lenne a parlament együttműködni ilyen témában. Nem csak az MV és az AFET szakbizottságok, hanem egyébként maga a parlament is a következő költségvetésben a nemzeti éghajlatváltozási stratégiával kapcsolatban a partnerországoknak fel kell, hogy ajánlja az együttműködést a különböző delegációkban, kiküldetésekben találkozunk velük, és a bizottságnak is mondom, hogy alapozzon erre. Várjuk a módosító indítványokat, és várjuk az elkövetkező hetek, hónapok üléseit is az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen Lécz úrnak. A jelentés tervezett ismertetése megmutatta, hogy mennyire fontos az, hogy a parlament napi rendjén kiemelt helyen szerepeljen ez a kérdés. Mindenkinek köszönetet mondok az előadóknak, a társ előadók, az árnyék előadóknak, és végül, de nem utolsó sorban természetesen a külügyi szolgálatnak és a bizottságnak is, hogy részt vesznek a munkában. Ezzel is látjuk, hogy az klímadiplomácia milyen fontos szerepet játszik a klímaváltozással kapcsolatos lépésekben. A cél a 2030-as menetrend céljainak elérése, beleértve az SDG-ket is. Remélem, hogy a társ és árnyék előadók produktív gyümölcsöző üléseket szerveznek majd meg az elkövetkező hetekben, hogyha a parlament véleménye erőteljes legyen. És most nézzük a határidőket. Először is a módosítások benyújtásának a határideje április 11-e. 11 óra, 11 óra nem dél, hanem 11 óra. március 16-án mondja elnézést, Hesbit az elnök, május 16-án szavazunk az AFET-el egy együttesülésen, aztán a júliusi plenárison szavazunk majd az anyagról. Köszönöm szépen a részvételt, és berekeztem az ülést. Köszönöm.